Dear colleagues, please. Kedves kollégák, kezdjük a napirend tárgyalását. Kérem mindenkit foglaljon helyet. Buenos días. Jó napot kívánok mindannyiuknak. Kezdjük a közös szakbizottsági ülésünket a nőjogok és a foglalkoztatási szakbizottságok közös megbeszélését. Egyből a vitával kezdenénk. Megvitatjuk azt a közös jelenti, a közösen kidolgozott jelentést, ami a munkaerőpiaci lehetőségek kialakítása a magánélet, család és munka összeegyeztethetőségének megkönnyítése érdekében. Ma délelőtt, mielőtt még megkezdenénk a vitát, két dolgot kell bejelentsek. Maria Tisze biztos asszony a foglalkoztatási szakbizottságban van ma, 15 óra és 16 óra 30 között a bizottsággal való struktúrát párbeszéd keretében, ahol a work-life balance, tehát a munka-magánélet egyensúlyáról is fog beszélni. Tehát még ha meg is van itt ez az ülés ma, szeretném mindenkinek a Nőjogi Szakbizottság küldötteinek a meghívót a délutáni ülésre is átadni. Mindöntnek ugyan elég sok mindent sikerül megoldanunk, de egyszerre két különböző helyen legyünk, ez még nekünk sem megy, ehhez egy kicsit több idő kellene. A, közös, a következő közös megbeszülésen ez június 16-a reggel 9 és 10 óra között lesz. Nos, e bejelentésekkel már is rátérhetünk magára a jelentésre. Megadom a szót az előadónak, a Foglalkoztatás és Szakbizottság e, előadóinak, e, ezt követően pedig Stola úrral és Szervasz úrral fogunk beszélni. Mindketten szeretek volna részt venni ezen a mai megbeszélésen, úgyhogy köszönöm is előre. Most pedig Blinkevicsi utáasszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a lehetőséget, hogy a két szakbizottság előtt bemutathatom a közös jelentést. Köszönöm tehát, hogy a munkaerőpiaci lehetőségek megteremtéséről a munkacsalád összeegyeztetősége érdekében beszámolhatunk. Ez a közös jelentéstervezet mindkét szakbizottság hozzájárulásával történt a bizottság úti tervével való reakcióként a családi élet és munka közötti egyensúly létrehozásából különbözően a, különösen a gyermekes családok számára fontos ez. Nagyon fontos a szociális partnerekkel való konzultáció is e témakörben. A jelentés összeállításakor Találkoztunk a szociális partnerekkel, szakszervezeti képviselőkkel, civil szervezetek képviselőivel, és nagyon hasznos volt a különböző vélemények, álláspontok meghallgatása. Úgy gondolom, hogy ez fontos volt a nők egyenjogúságának, a nők foglalkoztatásának ösztönzése érdekében, hiszen modernizálni kell azt az egyensúlyt rendszert, ami eddig a munka és család élet között kialakult. Hadd mondjam el, melyek a fő szempontok. A nőjogi és a foglalkoztatási szakbizottság hatáskörébe tartozó elemek. Először is biztosítani kell az esélyegyenlőséget és a családi kötelezettségek tisztességes megosztását férfi és nő között. Sajnos a domináns nézet az, hogy a munkacsalád egyensúlyának problémája kvázi nő, a nők problémájaként jelenik meg, hiszen általában úgy vélik, hogy nekik kell a családi teher nagy részét viselni. Éppen ezért nagyon fontos, hogy mind jogalkotási, mind nem jogalkotási intézkedésekkel ösztönözzük a feladatok megosztását. Egyfajta mentalitásváltásra van szüksége területen. Fontos, hogy a szociális partnereket és a civil társadalom tagjait is bevonjuk, hogy a tagállamok mivel különböző helyzetekben vannak, tapasztalatot tudjanak cserélni. Két éve volt, hogy a bizottság visszavonta az anyasági szabadságra vonatkozó irányelvet, és elindította a korábban is említett menetrendet. Konkrét javaslatok azonban még nincsenek, annak ellenére, hogy bizonyos intézkedéseket már hoztak országos és európai szinten egyaránt. De további előrelépésre van szükség, csak így biztosítható az, hogy legalább kielégítő legyen az egyensúly a munka és a családi élet között. Ezért ösztönözzük a bizottságot, sürgetjük arra, hogy és ezért örülök különösen, hogy itt van a bizottság. Tehát arra ösztönözzük a bizottságot, hogy terjessze be a jelentésünk figyelembe, jelentéstervezetünk figyelembevételével a szülői szabadságot. Másodszorban azért, hogy terjessze be a gondozói szabadság intézményét, illetve az erre vonatkozó útmutatókat, hogy a, a munkavállalók családtagjaik, idős családban élő idősek gondozására szabadságot kapjanak, és ezzel megfelelő szociális védelmet is kapjanak azok, akik gondozzák, illetve bérezést kapjanak, valamilyen fajta juttatást a gondozásért. Harmadsorban kérjük, hogy az apasági szabadság irányelvét amikor benyújtja, az tartalmaz a legalább a két hét teljes fizetésen való szabadságot az apák számára is. A szülői szabadság a következő pont, amiben szeretnénk, hogyha a négy hónapról legalább hat hónapra felemelnék a, a fizetett szülői szabadságot. Ezek tehát azok a konkrét követelések, amelyeket a négy jogszabályra vonatkozóan, vagy a jogszabály csomagra vonatkozóan beterjesztünk már ha elérjük lassan a ciklus felét, és ezek a jogszabálytervezetekre abszolút szükség van, nagyon várjuk őket, így tudjuk megkezdeni majd a munkát. A jelentés tervezetünkben kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy megfelelő feltételeket biztosíthassunk a gyermekek gondozására. Ösztönözni kell a tagállamokat arra, hogy a Barcelona célkitűzéseket hajtsák végre, és javítsák a családok lehetőségét arra, hogy megfelelő, minőségű, elérhető és megfizethető gyermekgondozási lehetőségeket találjanak. Tehát a minőség, az hozzáférhetőség és a megfizethetőség, ami fontos ebben. Sokkal javított iskoláskor előtti intézményekre, óvodára, bölcsödére van szükség. Összességében a tagállamokat is ösztönözni kell arra, hogy az Európai Strukturális és Beruházási Alapok hogy még jobb ö, gyermekellátási szolgáltatásokat biztosítsunk a gondozás, ápolás, a családtagok által végzett gondozás és ápolás is nagyon fontos, hiszen igen, gyakran a családban élő nő az, aki a gyermekeket, időseket gondozza, fizet mindenféle juttatás nélkül. Nagyon gyakran munka nélkül maradnak emiatt, ennek következményeként a nyugdíjjogosultságok is alacsonyabb lesz ami a nők, női szegénységhez járul hozzá. Mindenképpen foglalkozni kell ezzel a problémával. A törvénytervezet, a tervezetben elnézést ösztönözzük, kérjük a bizottságot arra, hogy az európai szemesztert használja fel arra, hogy célirányos mutatók alkalmazásával segítse a, az idősek és a rászorulók gondozását családtagok révén. Ez meg összeegyeztethető a Barcelona célkitűzésekkel, és nagyon fontos, hogy az Eurofund, az Eurostat a folyamat könnyítése érdekében adatokat gyűjtsön, tanulmányokat készítsen. A, az idősekre, rászorulókra vonatkozó indikátorokra nagy szükség van. Sajnos meg kell említsük azt is, hogy romlik Európában, a tagállamokban a demográfiai helyzet. Mindez befolyásolja az alacsony születési arány. Bizonyos tagállamokban erőteljesen csökken a születési arány. Ha a nőknek, a családoknak nem sikerül a munkát és a családi életet összeegyeztetni, akkor, könny- akkor könnyebben hajlanak arra, hogy úgy döntsenek, hogy ne legyen gyerekük egyáltalán, vagy kevesebb számú gyerekek legyen. Ezért kell jogalkotási és nem jogalkotási intézkedésekkel egyaránt biztosítani a családi élet és a munka összeegyeztethetőségét. A jelentés tervezet a figyelmet ezen kívül ráirányítja arra is, hogy szükség van, hogy a nők, különösen az anyák minőségi szabadidőt tudjanak kapni, biztosítani ez a tanulás, kulturális tevékenység, pihenés számára nagyon fontos, tehát ez a minőségi szabadidő az egészségük szempontjából is. Abszolút szükségesek ezek a dolgok. Pedig nagyon gyakran a nőknek egyszerűen nincs ideje saját egészségükre, saját szabadidejükre. A nők gyakran kétszer annyit dolgoznak, mint a férfiak, hiszen a munka után otthon folytatják a munkát, és így nem marad idejük saját magukra. Ezért a munka, magánélet összeegyeztethetősége komplex jelenség, nagyon sok tényezőt tartalmaz. Ezért úgy gondolom, hogy a módosítókat a jelentés tervezetben mindenképpen eh, be fogunk nyújtani. Ez határozott döntésekre van szükség tagállami szinten. Végül pedig a következőt szeretném aláhúzni. A családi élet és munka közötti egyensúly és összeegyeztethetőség érdekében nem fogunk találni egy mindenki számára alkalmazható azonos megoldást. Minden egyes embernek megfelelő, magának kell megtalálni az egyensúlyt ahhoz, hogy a saját egyéni, családi és saját munkával kapcsolatos igényeit kielégítse. De biztos vagyok abban, hogy találunk megoldást, ha együtt működünk. Köszönöm a figyelmet, és nagyon várom a bizottság reakcióját. Tulajdonképpen a FEM részéről most be is fejezem, és Tatjana Tizdanok a kollega pedig a másik szakbizottság nevében fogja ezt elmondani. Nos, köszönöm szépen én is. Köszönöm Blinkevics úti asszonynak, és most megmondom Zdanok asszonynak a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony már elhangzott az, hogy számos nem kormányzati szervezettel egyeztettünk korábban, és ezek az előttünk lévő javaslatok nagyon különböző forrásokon alapszanak. Az első cseréhez talán ezt is tudni kell. Március 22-ére terveztük ezt az eszmecserét, de a brüsszeli merényletek miatt ez elmaradt Természetesen fontos az, hogy tovább folytassuk ezt a munkát mindennek dacára, és mindent megtegyünk annak érdekében, hogy biztosítsuk azt, hogy a polgároknak jobb életminősége legyen a jövőben. A család és a magán és a karrier összeegyeztetése. Nos, a foglalkoztatási szakbizottságot képviselem, mint önök is tudják, és ezért nem csak női jogokról és egyenjogúságról, egyenlő elbánásról van szó, hanem valóban a magánélet és a munkavilágának az, a konkrét összeegyeztetéséről fontos, hogy a nők a gyerekekkel tudjanak foglalkozni, anélkül, hogy szociálisan kirekesztenék őket, vagy hátrányba kerülnének a munkahelyükön és fontos, hogy ne kerüljenek olyan válaszút elé, hogy vagy az egyiket, vagy a másikat választhatják csak kizárólagosan. A munka és a család élet összehangolását garantálni kell, mint alapjogot mindenki számára. És ez nem csak fiatal anyákra vonatkozik, hanem fiatal apákra is, és gondozókra is. Természetesen itt elsősorban a gyerekek nevelésére gondolunk, a jelentés nagyon fontos rész foglal ez a téma, de nem csak erről van szó. Számos tagállamban azt látjuk, hogy az apák tartják fenn maguknak gyakran azt a jogot, hogy a gyerekekkel foglalkozzanak, az első napokban, vagy az első időszakban, azonban nincs általános varázsszer, nem lehet minden család helyzetét egy kalap alá venni. Fontos tehát a rugalmasság, hogy minden család maga döntsön arról, hogy hogyan egyezteti össze, és hogyan egyensúlyoz a két terület között. A, fontos tehát a szabad választás, az opciók biztosítása, ez kiderül a jelentésből is. Rugalmas munkaidőkről beszélünk, részmunkaidőről, és a szülői szabadsággal kapcsolatos rugalmasságról is. De természetesen a legfontosabb az, hogy minden családnak meglegyen a joga és a lehetősége arra, hogy a saját maga számára az ideális megoldás megtalálja. A, az ápolás, a gondozás területe is rendkívül fontos természetesen, de ezt is törvényileg nagyon kevéssé védik. Hogyha valaki például egy családtagját ápolja, de ez, ez a családtag nem a gyermeke, akkor nagyon sok esetben szükség lenne törvényi megerősítésre. Sok tagállamban azt láttuk, hogy a gyermekek ápolására vannak intézmények, de másfajta egyéb családtagokat érintő ápolásra nincsenek, legalábbis nem minden tagállamban vannak. Nagyon fontos tehát, hogy ezt a témát is napirendre tűzzük, ez a jelentésben is szerepel nem csak arról van szó, hogy ezek az, ez az ápoló személyzet rendelkezésre álljon, hanem az is fontos, hogy megfizethető áron nyújtsák ezt a szolgáltatást. Fontos a konvergencia a tagállamok között, itt európai szinten is fel kell lépnünk a családi élet és a munkahely világának az összeegyeztetésénél. Ez a valódi egyenjogúságnak az alapvető feltétele, a család és a munka összeegyeztetése azért is fontos, hogy mindenki jobban ki tudja használni a végzettségének a lehetőségét. Fontos tehát az, hogy bizonyos területen a törvényeket megerősítsük, a joghézagokat betömjük, és fontos a tagállamok közötti együttműködés is, hogy a költség hatékonyságot is javítani tudjuk az egyensúlyozás során. A méretre szabott munka, a részmunkaidő, a rugalmas munkaidő nem egy kaptafára történő rendszer, hanem minden egyes tagállam szabályaiban Mm, egyszerűen a garanciákat kell megteremteni ahhoz, hogy az adott személy saját maga dönthesse el, hogy hogyan szeretne dolgozni. És eldönthesse azt, hogy a mindenkori családi helyzetének mi a legmegfelelőbb. Ez ugyanúgy érvényes a nőkre, a férfiakra, a fiatalokra és az idősebbekre is a legfontosabb, amit el kell érnünk a törvényalkotás során, illetve nem csak a törvényalkotás során is, mint ahogy azon a jelentés is kihangsúlyozza, itt az életminőség javítása, ez a legfontosabb cél. Fontos a jövedelem is természetesen, a megfelelő minimális bevételt biztosítani kell mindenki számára, de, ide, de nagyon fontos a testi, a lelki, a mentális egészség, a szociális integráció is, és a függetlenség. Ezek a legfontosabb pontok a jelentés tervezetünkben, amelyeket szerettem volna röviden felvázolni, és nagyon örülök a visszajelzéseknek. A bizottság visszajelzéseit nagy örömmel várom, és természetesen a frakció kollégák véleményére is kíváncsi vagyok. Köszönöm szépen. Szanoka asszony. És most a bizottság részéről Szervusz úrnak adom meg a szót. A foglalkoztatásügyi főigazgatóság vezető, fő, főigazgatójáról van szó. Köszönöm szépen, és fontos a munka és a család összeegyeztetése szempontjából ez a folyamat, ezt szeretném kihangsúlyozni, és üdvözlöm ezt a jelentést is. Ennek olvastakor szeretném kihangsúlyozni, hogy számos ponton egyetértünk a jelentés készítőivel, különösen három pontot emelnék ki. Van egy folyamatos kihívásunk, ami a nemek közötti egyenlőségre vonatkozik a foglalkoztatás és a fizetés tekintetében is, és ez a kihívás 28 tagállamra érvényes. A második dolog. Fontos az, hogy össze lehessen egyeztetni a munka és a magánélet tevékenységeit, és fontos az, hogy a nőket jobban bevonjuk a munkaerőpiacba ezzel, ennek mi is tudatában vagyunk. Egyúttal szeretném kihangsúlyozni, hogy nagyon fontos, hogy az apák jobban részt vegyenek a család feladataiban. Ez mind a kettő fontos, és tudom azt, hogy a parlament ezzel sokat foglalkozott már a múltban is. Végül pedig a magas minőségű gyermekgondozás fontossága hosszú távon, ez megint csak egy olyan kérdés, amit elemeznünk kell vagyis a helyes időben érkezett ez a jelentés, mivel önök is tudják, hogy a bizottság egy új folyamat elindi, folyamatot indított el ezen a területen, ugyanis úgy döntöttünk, hogy az anyasági szabadság irányelvet visszavontuk, a tavalyi irányelvet, azért, mert fontos, hogy szélesítsük ennek a, az egész témának a perspektíváját. Ezért most egy új munkafolyamat kezdődött, egy új javaslaton dolgozunk, nem mennék bele a részletekbe, de néhány dolgot kiemelnék, hogy mivel foglalkozok. Egyértelmű, hogy a bizottságnak döntenie kell, a kollégium, a biztos kollégiumának döntenie kell ezügyben, de alapvetően ugyanezekkel a témákkal foglalkozunk, mint amit a jelentés is említett. És ha megengedik néhány adatot is mondanék, hiszen ez fontos. Hogyha megnézzük 2014-et, a nők foglalkoztatási aránya az Európai Unióban 63,4% volt, számos területen 75%, illetve a, a férfiak számára 75 százalék, tehát több mint 10 százalék pontos szakadékot látunk itt. És 2008-ban a válságot megelőzően 62,2 százalékos foglalkoztatási arány volt a nők körében. 2006 és 2016 között elmondhatjuk, hogy nem volt érdemi változás, és ez egy nagyon riasztó jelenség. És szeretném még azt is elmondani, hogy az Európai Unió egyértelműen több magasan iparosodott ország mögött kullog. Például Svájcban több mint 77%-os a nők foglalkoztatási aránya, Japánban 67%-os, az USA-ban pedig majdnem 71 százalék. Vagyis azt jelenti, hogy hátul kullogunk, és egyértelműen fontos a fellépés, hogy a nőket jobban bevonjuk a munkaerőpiacra, és megteremtsük az egyensúlyt a munka és a család élet között, hiszen ez az az ő, ami egyértelműen fontos ahhoz, ez az egyensúly, hogy a nők valóban részt tudjanak venni a munka világában. Most a munkafolyamatról szólnék a bizottságban, végül pedig a tartalmi szempontokat is érinteném. Ami a folyamatot illeti, hogy önök is tudják, az első fázisú konzultációt a szociális partnerekkel 2015. novemberében kezdtük el a jogalapon dolgozunk, ezért volt erre szükség. Ez a 153-as cikk a szerződésben, a 153-as cikk képezi a jogalapot, és itt egy első és egy második fázisú konzultációról van szó ezen cikk szerint, a szociális partnerekkel kétfázisos konzultációról, és ilyen formában egy egyezménybe torkollik ez majd. 2010-ben erre már sor került a szülői szabadsággal kapcsolatos tárgyalások keretében, vagyis a szociális partnereket egyetemen bevonjuk ebbe a folyamatba, és nagyon fontos ez a konzultáció jelen pillanatban is, reméljük, hogy pozitív eredményekkel jár ez a konzultáció. Mi volt az első fázis eredménye? Összességében szeretném elmondani, hogy volt egyezmény, volt megegyezés mindkét fél, a munkaadók és a munkavállalók részéről is, miszerint egyértelmű, hogy fellépésre, cselekvése van szükség, hogy a nők akiket jobban bevonjuk a munkaerőpiacba, és a, az egyensúlyt teremtsük meg a család és a munka között. Vagyis a felek egyetértettek a célkitűzésben. Azonban probléma volt a továbbiak területén, hogy hogyan tovább. A szakszervezetek a munkavállalók részére új jogalkotási kezdeményezéseket támogattak, és azt mondták, hogy ezek határokon átnyúló témák. Azonban ami a munkaadókat illeti, a Business Europe és a többi szervezet nem érdekeltek, nem érdekelt új fellépésekben. Ők azt mondják, hogy a jelenlegi jogszabályok megfelelőek, és inkább a jelenlegi jogszabályokat kell jobban alkalmazni, hatékonyabban alkalmazni gyakorlatban, és nem új jogszabályokat kellene kreálni, mondják ők. Természetesen semmit nem döntünk a második fázisig, a második konzultációs körig, hiszen ez az a pont, amikor mind a két partner, a munkadók és a munkavállalók is eldöntik, hogy tárgyalnak-e vagy sem. Vagyis az első fázisból még nem lehet messze menő következtetéseket levonni, a munkaadók dokumentumából még nem tudunk következtetéseket levonni. Jelen pillanatban azon a dokumentumon dolgozunk, amely a második kör konzultációját fogja előkészíteni. Konkrétan egy elemző dokumentumról is szó van többek között, amely a második fázist adatokkal is megtámogatja. A második fázist az elemzés lezárásakor indítjuk el. Párhuzamosan ezzel egy közkonzultációt is elindítottuk, mivel fontos az, hogy ez párhuzamosan történjen ahhoz, hogy hatékonyan legyünk idő szempontból is, és a kollégám fogja elmagyarázni ezt a területet. Ez már a jogalkotáson túlmutató terület. Mint említettem, a második fázis következik, és mivel ez egy olyan javaslat, ami a 2016-os munkaprogramunk része, ezért egyértelmű, hogy végéig kézefogható eredményt is fel kell mutatnunk. És most engedjék meg, hogy néhány tartalmi aspektus is megvilágítsak. De említettem, az, el, az előadók elemzésével egyetértünk a legfontosabb feladatok, kihívások kapcsán, de szeretném elmondani, hogy milyen területeket vizsgálunk mi. Nem mondom azt, hogy minden területen törvényjavaslatokkal állunk elő, de ezekkel a területekkel foglalkozunk a bizottságban, és természetesen a szociális partnerek és a bizottság közösen fognak dönteni arról, hogy jogalkotási folyamatra sor kerül-e bármelyik területen. Az első. A szülői szabadság, a fizetés mértéke, hossza, az elbocsátástól való védelem a szülői szabadság befejeztésével, befejezésével, a szoptatáshoz való jog, ez is nagyon fontos, a szülői szabadsággal is foglalkozunk, ezzel kapcsolatban jelen pillanatban nincs Európai Uniós jogszabály. Aztán a 2010-es szociális partnerek közötti egyezményt is megvizsgáljuk. Itt már különböző kifizetésekről és rugalmasság elemekről szó van. Önök is tudják, hogy itt például részben lehet kivenni esetleg a szülői szabadságot, stb. stb. Aztán megnézzük azokat a, az, a munka, azokat a témákat, amelyek a munkaidő beosztására vonatkoznak, gyermekgondozási időszakban, rész munkaidő, rugalmas munkaidő mind az anyák, mind az apák számára, és azt hiszem, hogy fontos még az önök szakbizottsága szempontjából is, a, az ápolás, gondozási felelősség területe különböző családtagok, közel és távoli családtagok eset, gondozása esetében. Ez is egy olyan téma, amivel foglalkoznunk kell, és ezzel most foglalkozunk is. Vagyis a bizottság ezt a területet most felülvizsgálja a szociális partnerekkel való konzultációt követően. Végül pedig az európai szociális jogi pillér is megemlíteném. Ahogy önök is tudják, március 8-án a bizottság elindított egy konzultációt a szociális pillérek alapelvei tekintetében, és ezek, ezen pillérek egyik fontos eleme a munka és a családi élet összeegyeztetése. Most itt be is fejezném, és Tina folytatja. Muchísimas gracias, señor Servos. Köszönöm szépen, Servos úr, és mielőtt megkezdenénk a vitát, és mielőtt meghallgatnánk a képviselőket, hogy lezárjuk ezt az első részét a vitának, a Stola asszonynak adjuk meg a szót az Justice főigazgatóság részéről. Blinkevics és Canuka előadók. Nagyon örülök, hogy ma itt lehetek, és szeretnék összetett mondani a kezdeményezésükért a jelentés elkészítése tekintetében, illetve hogy megszervezték a mai megbeszélést. Igen, egyesíteni kell az erőnket azért, hogy tényleg előre tudjuk vinni ezt a témát, a munka és a családi élet összeegyeztetését. Lehet, hogy néhány témát meg fogok ismételni, olyan témákat, amelyek már itt elhangzottak, de ezt fogják fel pozitív módon, hiszen ez azt mutatja, azt bizonyítja, hogy ugyanúgy gondolkodunk egy sor témáról. Először néhány szót szólnék az általános célokról, és ezt követően néhány konkrét témával fogok foglalkozni, amelyekről már szintén szó volt itt az ellátási kérdések, a rugalmasság, a közmeghallgatás. Először is szeretném elmondani, hogy a bizottságnál a jelentés tervezetben szereplő témák nagy részével egyetértünk, és hasonlóan gondolkozunk. Szeretnék hangsúlyozni néhány olyan témát, amit különösen fontosnak tartunk az új kezdeményezés tekintetében, és a egyenjogúsági témák előre vitel témaként. Először is, hogy azonos módon keressenek a nők és a férfiak, és azonos módon végezik a gondoskodási munkákat is vagyis a fizetett és a nem fizetett munkákban is meg kell szüntetni az egyenlőtlenségeket. Támogatni kell a felelősség és a költségek megosztását a gyerekek és egyéb ellátási tevékenység területén az egész társadalomban. Tehát nem női témáról van itt szó, ez itt sokkal szélesebb körű kérdés. Arról is meg vagyok győződve, hogy foglalkoznunk kell a nem fizetett munkával és a fizetett munkával is, Mind a kettő témával kell, hogy foglalkozzunk, mert ha csak az egyikkel foglalkozunk, akkor az úgy nem fog működni. Továbbá. Tehát nem csak a nőkkel kell foglalkoznunk, hanem a képbe be kell, hogy kerüljenek a férfiak is. Szervasz úr pontosan bemutatta az eljárást, ennek a részleteiben most nem megyek bele, de azért szeretném hangsúlyozni, hogy önökhöz hasonlóan mi is holisztikusabb megközelítést szeretnénk alkalmazni, amikor a munka és a családi élet egyensúlyáról beszélünk. Van egy EU keret, van egy jogi keret, és vannak politikai eszközeink, például az iránymutatások és a monitorozás, de ez nem elégséges. Ezeket az eszközöket modernizálni, frissíteni kell Meg kell, hogy adjuk a lehetőséget arra, hogy mindenki felismerje a munkaerőpiacon rejlő lehetőségeket, és a munkaadók számára is fel kell hívni azt a, a figyelmet, hogy léteznek azok a kapacitások, amelyeket keresnek, és meg kell, hogy szüntessük a diszkriminációt és az egyensúlytalanságokat. Ahogy korábban is említettem, egy csomagban gondolkozunk, amiben jogalkotási és nem jogalkotási elemek is lesznek. Általában a szülői felelősség, illetve még szélesebb körben a gondoskodás nem csak női szerep. A nők hozzáférése a munkához hasonló módon kell, hogy érvényesüljön, hogy a férfiak is hozzáférjenek a otthoni munkák ellátásába. Tudom, hogy nagyon sok férfi több időt szeretne tölteni a családjukkal, mint amire most lehetősége van. Aztán a szabadságok tekintetében a szülői szabadság tekintetében rugalmasságot akarunk biztosítani, több lehetőséget, ugye elhangzott, hogy választási lehetőség legyen, a tekintetben, hogy a családok valóban osszák meg a felelősséget méltányosabb módon. Jelenleg azok a férfiak, akik a rendelkezésre álló apai szabadságot kihasználják, nagyon alacsony. Néhány országban emelkedik a számuk, de vannak olyan országok, ahol egyáltalán nem amikor egy apa, egy férfi apai szabadságra megy, ez általában sokkal rövidebb időt jelent, mint amennyi időre a nők mennek anyai szabadságra. És nagyon nehéz elhinni, hogy ez mindig csak a saját döntéstől függ, valószínűleg strukturális okok is meghúzódnak a háttérben. Meg kell vizsgáljuk, hogy az új eszközök hogyan tudják ösztönözni azt, hogy a nők és a férfiak hasonló mértékben használják ki ezeket a szabadság lehetőségeket. Aztán a munkaerőpiacra való visszatérés is fontos szempont az anyai szabadságra, anyai szabadságot kihasználó nők számára. A kollégám említette is ezt a kérdést, hogy milyen kockázatok merülnek fel amikor egy nő visszatér a munkába. Ellátási, gondoskodási lehetőségek a munka és a családi élet egyensúlya nem ér véget, amikor megszületik egy gyerek, vagy egy rövid idő után ezt követően. Szerintem mindenki tudja, hogy igazából ez akkor kezdődik. A felelősségek megosztásáról van szó a nők és férfiak között, de ez egy nagyon hosszú időszakot fed le. Meg akarjuk vizsgálni a nem jogalkotási eszközöket, amelyek a csomag részét fogják képezni. A cél az, hogy sok témát lefedjünk, például a hozzáférés a megfizethető gyermekelátó intézményekhez, aztán adó és jutatási rendszerek, hiszen fontos, hogy ezek oly módon legyenek kialakítva, hogyha csak egy szülő dolgozik, akkor is van tudják tartani a családot. 25 EU országban magasabb az igény, mint a kínálat a három év alatti gyerekek ellátását szolgáló intézmények tekintetében. Többet kell, hogy tegyünk, hogy támogassuk a családokat, nem szabad magukra hagyni a családokat. A jelentés tervezetben felhívják a tagállamokat arra, hogy a barcelonai célokat 2020-ra teljesítsék. Mi is ebben az irányban dolgozunk. Önök említik továbbá az európai szemesztert, mint egy eszközt ennek a célnak az eléréséhez. Bár ez egy más témával kapcsolatban merült föl. A gyermekek ellátása tekintetében mi már használtuk ezt az eszközt, és a következő években is ez a tervünk. Azt javasoljuk, hogy a tagállamok javítsák a nők részvételét a munkaerőpiacon és az egyenjogosságokat nagyon sok területen, minőségi és megfizethető gyermekelátó intézményi helyek garantálásával is. A dolgozó szülőknek nagyon nagy rugalmasságra van szükségük, hogy a, össze tudják egyeztetni a munkát és a családi feladatokat. Természetesen ez az egész időszakra érvényes, amíg a gyerekeket nevelik. Ez már részben létezik a szülői szabadság irányelvben, de csak olyan személyek számára, akik szülői szabadságot kihasználják és visszatérnek a munkaerőpiacra, ki kell terjeszteni ennek a hatáját. Vannak tagállamok és vannak munkadók, akik nagyobb rugalmasságot biztosítanak a szülők számára, de sajnos gyakran a munkadói kultúra az, hogy jelen kell lenni a teljes munkaidő során, sőt, akár még hosszabb ideig is benne kell tartózkodni a munkahelyen. Ezt meg kellene változtatni. A szülők és főleg a nők emiatt kilépnek a munkaerőpiacról, vagy pedig alacsonyabb fizetést kell, hogy elfogadjanak, vagy részmunkaidőben, vagy alacsonyabb képzettséget igénylő munkát vállalnak, pedig szívesen dolgoznának teljes munkaidőben is. mindig úgy gondoljuk, hogy a nők sokszor belekényszerülnek a részmunkaidőbe, és később ez ahhoz vezet, hogy a nyugdíjuk sokkal alacsonyabb, mint hogyha teljes munkaidőben dolgoztak volna. Jelenleg 40%-os a nyugdíjkülönbség a nők és férfiak között, ez egy hatalmas szám. A nők és a férfiak többféle rendszerben kívánnak dolgozni. A statisztikák szerint a férfiaknak jobb a hozzáférése a, rugalmassághoz, anélkül, hogy a munkaórát változtatnák, és főleg a nők azok, akik a gyermekek megszületését követően részmunkaidőben dolgoznak. A kisgyermeket nevelő nők 40%-a, több mint 40%-a dolgozik részmunkaidőben, a férfiak esetén ez kevesebb, mint 6%. De itt most csak a szülői feladatokról beszéltünk, pedig más gondoskodásra is szükség van. Ugye öregszik a társadalom, változik a demográfia, a demografikus helyzet, meg kell, hogy nézzük, hogy hogyan tudjuk támogatni az gondoskodási feladatokat ellátó embereket, illetve hogyan tudják a munkaadók az ő képességeiket mégis használni. Itt is fontos a rugalmas munkaidő lehetősége a gondoskodás vállaló személyek számára. A több alkalommal elhangzott már, hogy közkonszultáció folyik a témában, erről szeretnék néhány szót szólni. A, még a nyár előtt közé fogjuk tenni az eredményeket, de már néhány eh, információt most megosztanék önökkel. A célunk az volt, hogy eh, az EU nem jogalkotási eszközeiről, például a politikai iránymutatásokról, a monitorozás javításáról, az EU alapjuk jobb használatáról és a tudásmegosztási tevékenységekről gyöltsük be az eredmények, illetve a véleményeket. Eh, majdnem 800 véleményt gyűjtöttünk be az egész EU részéről 2030 rend, szervezet és 570 egyén osztotta meg velünk a véleményét. A szervezeteknek a nagy többsége, 97%-a egyetért a kihívások leírásával, és 77% a válaszadóknak azt mondta, hogy tovább kell, hogy dolgozzon az EU ezen a témán, a munka és a család élet összeegyeztetése érdekében. A nagyon fontosnak tartják a gyermekellátó intézményekhez való hozzáférés és megfizethetőség kérdését, valamint a rugalmas munkaidő kezelést. Továbbá sokan gondolják úgy, hogy további politikai iránymutatásokra van szükség az EU szintén, és meg kell erősíteni a monitorozást a tagállami előrehaladás tekintetében. A választadók 70%-ának volt ez a véleménye a további lehetőségek tekintetében azt említik a válaszadók, hogy több befektetésre van szükség a gyermekgondozó intézmények, illetve az idős ellátó intézmények tekintetében. Több a támogatásra van szükség, finanszírozásra a nemek egyenjogúságának a támogatás célú intézkedések tekintetében. Végül elmondanám, hogy nem szabad alulbecsülni az előttünk álló kihívásokat. Négy ember jut egy nyugdíjasra, de 2060-ban ez kettő lesz csak, és ezt nem tagadhatjuk, és nem vesztegethetjük el Európa lakosságának a felét és az ő képességeiket. Fontos, hogy a megfelelően cselekedjünk. A nők és férfiak egyenjogúságának támogatása a munkaerő eh, piaci lehetőségek tekintetében rendkívül fontos számunkra. Várjuk a további párbeszédet önökkel, és az együttműködést. Nagyon fontos ez a téma. Köszönöm. <coughs> Eh, Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a prezentációt. A prezentáció, ezek a beszámolók segítettek számunkra, hogy jobb rálátásunk legyen erre a témára. Hallgassuk most meg a képviselőket, az árnyék előadókkal kezdünk, és ezt követően meg fogjuk hallgatni a többi kollégát is, aki szeretne felszólalni. Timjánszka képviselő. Köszönöm, elnök asszony, hölgyeim és uraim. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentés tervezetért, a dokumentum tervezetért. Ez nagyon fontos és kiváló kiindulási pontot biztosít a vitánkhoz, a specifikus problémák megbeszéléséhez. Különféle modellek léteznek a magánélet és a munka összeegyeztetése céljából. Sok európai család jövője függ mindettől. Nagyon sok válságot éltünk meg itt az Európai Unióban. A demográfiai válság az egyik legsúlyosabb, vagy a legfontosabb. És láttuk, hogy minden tagállamban csökken a születő gyerekek száma, és most már olyan alacsony születések száma, hogy a generációk pótlását sem biztosítja. Az első gyerek születésekor a nők kora, és ez az átlag érez, életkor ez növekszik, most már 30 év ez az átlag élet, tehát egyre inkább kitolódik az a kor, amikor a nők az első gyermeküket vállalják. Lengyelországban próbáljuk megfordítani ezt a trendet, többféle eszközzel, többféle támogatással, amit minden gyerek számára biztosítunk, de úgy látjuk, hogy Európai Unió szinten is szükség van ilyen megoldásokra. Természetesen biztosítani kell, hogy a tagállami kompetenciák ne sérüljenek. Úgy gondolom, nagyon fontos, hogy a ne akadályként tekintsünk a szülői feladatokra, illetve az anyai feladatokra a szakmai élet tekintetében. A szülői szabadságon túl biztosítani kell azt is, hogy a nők az eredeti pozíciójukba visszatérhessenek a munkaerőpiacra. Nagyon fontos a munkaidő szervezése, a jó gyakorlatok támogatása, vagyis a családi életet támogató megoldások közététele nagyon fontos. Ilyen témákra kellene, hogy koncentráljunk. Öndülök annak, hogy fölmerült a gondozók kérdése is, olyan személyekről van szó, akik az idősekről gondoskodnak. Ez a politikai terület nagyon fontos, és itt nagyon sok feladat áll előttünk. Az EU ra általában jellemző az előregedés, és az idősek, az idős állampolgárokra vonatkozó szakpolitikákat nagyon fontosak és nagyon komolyan kell vennünk. Szeretnék még egyszer köszönetet mondani a kiváló jelentésért, és remélem, hogy konstruktív lesz a vita ezzel a témával kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szotra asszony az EPP-től. Köszönöm szépen. Gápec kolléganő nevében aki az EPP árnyék előadója a kérdésben a következőt mondanám. Szeretné biztosítani, hogy támogatja a a FAM szakbizottság törekvéseit a család és munka összeegyeztethetőségével kapcsolatos követelményeiben. Nagyon fontosnak tartja ezt a kérdést mind a két szakbizottság számára, és gratulál a munkához, és reméljük, hogy a végső jelentés is nagyon jó lesz. A leggyakrabban tárgyalt témák egyrészt ugye kulcsfontosságúak a nők, részvételére és a társadalmi-gazdasági szempontból is fontos a munka család összeegyeztetése, más pedig, másrészt pedig a minőségi családdal töltött minőségi időt konszolidálja. Nagyon fontos, hogy a családokban kifejlesztett modellek megszilárduljanak. Nagyon fontosnak tartja Gárperc asszony, hogy felhasználjuk azokat az eszközöket, amely a család és magánélet összeegyeztethetőségével kapcsolatosak, szabadság, gyermekellátó intézmények, szolgáltatások, de figyelni kell arra, hogy konstruktívan közelítsük ezt meg, és nehogy újabb, destruktív érveknek adjunk lehetőséget a szubszidiaritás égisze alatt minden tagállamnak jogában áll megvalósítani a a szülői szabadságot, az apai, a női szabadságot, sőt, bár Gálperc asszony támogatja az egyen, egyenlőséget a férfiak és nők között, mégis sem ő, sem az EPP nem tudja támogatni azokat a bekezdéseket, amelyek a gender pillér vagy gender monitoring eszközt jelenteni az európai szemeszterben. A családdal kapcsolatos bekezdéseket bővíteni kell, csak így lehet a foglalkoztatási kérdéseket megfelelő alapokra helyezni. Reméljük kollégámmal együtt, hogy jó lesz az együttműködés és a zárójelentés is. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen. Az Alde nevében eh, mi lesz, hogy nincs itt, úgyhogy a szót a következő hozzászólónak adom meg. Hetman úr. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Szanowni Państwo, wprowadzenie równowagi... Eh, Hölgyeim és Uraim, a munkacsalád összeegyeztethetősége nagyon bonyolult, komplikált probléma, különböző dolgok vannak. A legfontosabb elemeket próbálja támogatni a jelentés. Ezt támogatom is. A, én is. Nagyon komoly problémákkal szembesülünk az Európai Unióban család, munka, gyerekek összefésülése, összeegyeztethetősége, plusz még a személyi egyéni fejlődés számára is megfelelő időbiztosítása kapcsán. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy európai szinten találjunk megoldást, megfelelő környezetet kell a, a harmonikus társadalmi fejlődés számára biztosítani, hiszen ez a célunk, és ennek része egyebek között a foglalkoztatás politika is. Ez az egyik legfontosabb kihívás e problémakörben. És emellett a gyermekek e, ellátásának a biztosítása olyan felelősség ez, amely mindkét szülő feladata kell, hogy legyen. A szülői szabadság e, ide tartozik. Hadd emlékeztesek mindenkit arra, hogy nagyon jó vitát eh, folytatunk már erről, hangsúlyoznám, hogy mennyire fontos, és eh, mindenkinek lehetőséget kell kapni arra, hogy amint lehetséges, csak eh, bekapcsolódjanak a saját gyermekük gondozásába. Minél előbb teszik meg a szülők, ezt mindkét szülő, annál jobb. Ezért örülök annak, hogy az előadó azt is hangsúlyozta, hogy nem csak munkáról van szó, hanem minőségileg is igényes munkáról van szó a nők számára, és hogy azonos és kiegyenlített lehetőséget kapjanak a személyiség fejlesztéséhez is, hogy a szakmai életben is aktívak maradhassanak, és a, csatlakozhassanak a digitalizálás, e, digitalizálódás egyéb lehetőség, amely a munka világába való bekapcsolódást lehetővé teszik. Az itt javasoltakkal együtt úgy gondolom, hogy megfelelő kereteket tudunk adni a vitának. Azzal számolok, és remélem, hogy jó lesz az, elő, az előadóval az együttműködés. Köszönöm. Köszönöm szépen. Gérike úr, itt van? Igen, akkor megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék gratulálni az előadóknak, és köszönöm a jelentéstervezetet. Nagyon fontos, hogy a családa kapcsolatos kérdéseket felkaroljuk a parlamentben, és ez az és ezért mondom azt is, hogy eljött az ideje, hogy európai család, stra, családi stratégia legyen. De nézzük a jelentést. Részleteiben van, néhány részlettel van problémám a szöveggel kapcsolatban. Például alapjogot alapjogként akarja a munka és a család összeegyeztethetőségét. Vigyázzunk, mert ez csapda is lehet. Mi lenne, hogyha ehelyett azt mondanánk, hogy a családhoz való jogot kér, követeljük? A Work-Life Balance csomaggal kapcsolatban az a javaslatom, hogy európai családi stratégiát követeljenek aztán életciklus kezdeményezést követelnek, amely a nevelés, az oktatást is figyelembe veszi. Én azt mondom, hogy, hogy fogalmazzanak úgy, hogy képzési fizetés. Mindenki tudja, hogy a nő, mint anya, pénzügyi problémával is, plusz problémával is küzdik, és a feje tetejére állhat bárki, ez akkor is így marad. Tehát legyen nevelési fizetés, hiszen a szülői szabadság nem szabadság, a szakma, ráadá, munka, ráadásul teljes idős munka. Anyasági és szülői szabadságról beszélnek. Milyen gyakran kell még elmondjam ebben a szakbizottságban, hagyják ezeket a fordításokat. A szabadság az nem azonos a szülőséggel, ennyi, kész irányelvet akarnak, amely az, az apasági szabadságot jelenteni, de vajon, és ezt támogatom, de ismerik-e a szubszidiaritás szót? Követelik a garantált eh, hozzáférést a kisgyermekkori gondozáshoz. Mi lenne, hogyha megint a családhoz való alapjogot követelnénk, és a szülői léthez való jogot? És hadd dicsérjem a szülői szabadság minősítését és képzését, ezt támogatom. Minden anya és minden apa, aki gyermekével egy-két évet otthon tölt, tanul, sokat tanul, és ezt a képességet a későbbiekben a munkájában is tudja használni. Köszönöm. Köszönöm. Várná asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először én is szeretnék köszönetet mondani a két előadónak ezért a tervezetért, hiszen ez nagyon jó alap a tanácskozáshoz, megbeszéléshez, különösen a szociális Európa kialakítása és a nők és férfiak esélyegyenlősége szempontjából, különösen a munkaerőpiacon. A munka és a családi élet összeegyeztethetősége eltéren kulcskérdés. Ezért mi zöldek azt szeretnénk, hogyha a nőpolitikai komponensek is erősebben jelennének meg a jelentésben, hiszen, ahogy említették a korábbiakban, a nőket sokszorosan érinti a munkacsalád összeegyeztethetőségének kérdése sokkal jobban vesznek részt a fizetetlen formában a család és a háztartás kapcsán felmerülő munkákkal, és úgy gondolom, hogy itt egy, egy olyan probléma van az elosztásban, amely mélyen befolyásolja a nők egyenjogúságának kialakulását. A szülői szabadság irányelv úgy gondolom ezt az egyenlőtlenséget Például Ausztriában a, szabadság, a szülői szabadság Úgyhogy megjegyzem, az osztrák kifejezés a karenc az egyetlen olyan kifejezés, amiben a szülői szabadság kapcsán nem szerepel a szabadság. És én is inkább azt javaslom, hogy ne szülői szabadságról, hanem szülői időről beszéljünk. Tehát a, ez a fajta szülői szabadságoltatás vagy távolmaradás a munkától úgy gondolom nagyon kevés a jelenlegi arányában. A, ugye a férfiaknak sokkal alacsonyabb szintet határoznak meg, ennél jóval nagyobb arányban kell a férfiak, az apák számára az apasági időt is biztosítani. Fontos, hogy ezt a jelentést a bizottsági javaslatnál jóval tovább vigyük a bizottság úti tervénél sokkal többet tartalmazzon, és valóban igazi jogalkotási szöveget tudjunk benyújtani, amely megfelel az anyaságvédelmi irányelv elvárásainak 27 hét és két hét kötelező apasági szabadságot is kellene, hogy tartalmazzon, hiszen ez a szülői, irány, a szülői szabadságolási irányelvnél már sokat megtárgyalt kérdés volt. Szeretnénk, hogyha ez a jelentés tartalmazná az adóösztönzőket is, a nők, amikkel a nők élhetnek, akkor, hogyha visszatérnek a munka világába, és az egyéni adózást akarjuk a háztartási adózással szemben. Szeretnénk, hogyha az LMBT és a leszbik, biszexuális, transzexuális és homoszexuális családok helyzetét a gyermekgondozás kapcsán is erősítenénk. A jó minőségű gyermekellátáshoz való hozzáférést mindenki számára, az ő számukra is biztosítani kell a munkába való visszatérés első napjától fogva. Úgy gondolom, hogy a szociális partnerek és a civil társadalom bevonása a tanácskozásokba kiemelten fontos. Köszönöm, és köszönöm már előre örülök a jó együttműködésnek. Köszönöm szépen, Maria Léna. Merci beaucoup. És um, köszönöm szépen. Szeretnék csatlakozni a kollégákhoz, és szeretnék én is köszönetet mondani az előadóknak a work-life balance jelentés tekintetében. Már a címre is azt mondanám, hogy fontos. Azt hiszem, hogy amikor azt, arról beszélünk, hogy össze kell egyeztetni, akkor nem csak szülői kérdésekről van szó, nem csak a szülőknek kell összeegyeztetni a család életet a munkával. Vannak olyan emberek, vannak olyan dolgozók, akiknek van egy élete, és az életük nem csak a munka, a munka mellett is van életük, és nekik is fontos ez az összeegyeztetés Úgyhogy a, ha rá, hogyha korlátozzuk a, csak a szülőkre ezt a témát, az szerintem nem a teljes képet mutatja. Tehát a munka és a család élet összeegyeztetése ez a helyes cím. És persze természetesen sokkal inkább a nőkre gondolunk el tekintetben, mert a hagyományos sémában a házi feladatokat, az otthoni feladatokat a nőknek kell ellátniuk, akkor is, ha dolgoznak de statisztikai szinten is azt látjuk, hogy a munkán túl kevesebb sem vesznek részt a nők, mert otthon nagyon sok feladatuk van, és ez diszkriminációt jelent a munkahelyen is. Ezért figyeljünk oda erre a kérdésre, tehát a családélet és a munka összeegyeztetése, és nem csak a ö, szülői feladatok és a munka összeegyeztetése. Az első kérdésem a, a konszultáció ütemezésére vonatkozik. Tehát a szerződésben szerepel ugye a konzultáció megszervezése. A Business Europe nem igazán támogatja azt, hogy jogalkotási eszközön dolgozzunk. A bizottság ad még egy kis időt azért, hogy a szociális partnerek és főleg a munkaadók megoldást találjanak, vagy egyszerűen tiszteletben fogják tartani a konzultációs időt, semmilyen plusz nélkül, 2017-re cselekvési terv összeállítása érdekében. Sajnálatosnak tartanám azt, hogyha a jogalkotási idő során nem lenne lehetőségünk egy egyértelmű döntés meghozatalára, egy konkrét bizottsági kezdeményezés alapján, egyszerűen azért, mert a szociális partnerek nem tudnak belépni ebbe a munkába plenárison elhangzott a biztos részéről, hogy a szociális partnerek részéről a nincs is megállapodás, akkor is a kezdeményezést követni fogják. Az irányelv 2010 1996-os az erre vonatkozó irányelv, úgyhogy mindenképpen szükség van egy konkrét kezdeményezésre ebben a témában. Úgyhogy fontos, tehát a kérdésem az, hogy tartani kívánják ezt az ütemtervet, vagy több időt biztosítanak a konzultációhoz. Második kérdés, a cél célú széleskörű támogatás. Ugye a anyai szabadság témájában fontos munkát végzett az parlament, ugyanakkor elfogadtuk azt, hogy szélesebb legyen a megközelítés, tehát anyai szabadság, apai szabadság, szülői szabadság, tehát három forma, az idő tekintetében persze fontos, hogy mennyi időt kapnak az emberek erre, hogy összeegyeztessék a munkát és a családi feladatokat. A szülői szabadsága kapcsolatban a férfiak számára nehéz kivenni az apai szabadságot pont a születéskor, úgy, erre vonatkozóan nincs jogalkotási eszköz ma. Szerintem egy jogi keretet kellene kidolgozni, hogy a férfiak már a születést követően, amikor kívánják, akkor kivessék ezt a szabadságot, és eh, ugye ez kihat a gyerek egész életére. Aztán fontos itt az időtartam, a transferitás hiánya és a fizet, kifizetés. Ez három olyan téma, amin dolgozni kell. Utolsó megjegyzésem a struktúrák a gyermekellátó intézmények. Tehát vannak közintézmények, de az, hogy legyenek ilyen közintézmények, ahhoz eszközökre van szükség. Ezért kértük azt, hogy az európai szemeszteren belül legyenek indikátorok. Ez az egyik nyomonkövetési eszköz a tagállamok szintjén. Ugyanakkor ezt mindig korlátozni kívánjuk csak gazdasági műveltekre, pedig szociális indikátorok is fontosak. Fontos, hogy az európai szemeszter keretei közé ezt is bevegyük. Aztán a child guarantee kérdése, ez rendkívül fontos, hogy garantálni tudjuk valamit a gyerekek számára. Tegnap a gyermekszegénység elleni ellen harcoló szervezet rendezvényén vettem részt. Több mint 20 millió gyerek szegénységben él, és ugye ennek az oka, hogy a szülők szegénységben élnek. Mindenképpen harcolni kell ezen jelenség ellen. Mindez persze összekapcsolódik a, kapcsolódik a minimumjövedelemhez, a minőségi közintézményekhez, az egészségügyhöz való hozzáféréshez is. Úgyhogy szerintem az európai szemeszter keretében a nyomonkövetést, az indikátorokat meg lehetne oldani, azért, hogy jelzést adjunk a tagállamoknak is a reformigények tekintetében. Köszönöm. Madam Petir. Petir asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék gratulálni az előadóknak. Európai és tagállami szinten minden lépést üdvözlünk a család és a munka összeegyeztetése területén. Ez egy olyan terület, ahol még nagyon komoly előre lépésre van szükség, és itt nem csak az egyének fejlődéséről, lehetőségeiről van szó, hanem a társadalomról is, de tudjuk azt, hogy az elégedett boldog emberek jobb dolgozók is. El kell távolodnunk attól az elképzeléstől, hogy csak a sok pénz jelenti a motivációt, fontos a magánszektor és a vállalkozási terület számára is, hogy mindenki nek lehetőséget adjunk a munkaerőpiacra való hozzáféréshez életének különböző szakaszaiban. A magas végzettséggel rendelkező nők helyzete is aggasztó, és a munka és a család élet egyensúlyának megteremtése nagyon befolyásolja az ő döntésüket, a részmunkaidő, a munka idő megrövidítése fontos eszköz, a tekintetben is, hogy mennyire tudják gondozni a gyermekeiket, a családtagjaikat, ezek az emberek. A négyes cikk ebben a jelentésben kicsit összezavart. A különböző családi modellekről szól, a kapcsolati viszonyokról, a szülőgyerek kapcsolatról, de azt gondoljuk, hogy ez, azt gondolom, hogy ezek nem Európai Uniós kompetenciába terülő területek, úgyhogy ezt a cikket törölni kellene a jelentésből szerintem. És mi az, ami hiányzik ebből a jelentésből? Szerintem egy alapvető fontosságú téma, mégpedig az, hogy a szolgáltatási szektor munkavállalói nagyrészt nők gyakran három hétig is akár úgy dolgoznak, hogy nincs egyetlen egy szabad napjuk sem és egy tanulmány szerint a vasárnapi munkavégzés nagyon komoly egészségkárosító hatású, folyamatos stresszhez és pszichoszomatikus tünetekhez vezet. Az ilyen munkavállaló nem csak nem kap semmilyen lehetőséget arra, hogy a családjával legyen, hanem ez a munkavállaló a munkavégzés során is szétszórt és nem koncentrál. Ennek nagyon komoly negatív kihatása van a házasság alakulására is, a gyereknevelésre is, illetve az idősekkel sem tudnak megfelelő időt törteni erre. Vagyis fontos a pihenéshez való jog, de gyakran ez egy hétközbeni szabadnap más, azonban ez nem megoldás, hiszen a többi családtag hétközben nincs otthon, Fontos tehát, hogy vasárnap, a vasárnap szabad nap legyen, és ezért a jelentésben rögzítenünk kell azt, hogy biztosítsuk azt, hogy méltányos munkakörülmények között tudják végezni a munkájukat a munkavállalók, és a heti szabadnap a vasárnap legyen, és nem másik nap. Köszönöm szépen. Kozlovska Rajabics asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretnék gratulálni az előadóknak és mindenkinek, aki ezen a jelentésen dolgozott, mert szerintem nagyon magas színvonalú ez a szöveg. Összességében nagyon jó tehát, ez a szöveg és a kulcsfontosságú pontokat kiemeli az egyes Európai Uniós tagállamok és az Európai Unió tekintetében is a nők egyenjogúsága a két akadályba ütközik, ez egyértelműen kiderül a szövegből is, és az összeegyeztethetőség, a munka és a család összeegyeztethetőségére konkrét megoldásokkal kell élnünk. Például az Európai Unió foglalkoztatási viszonylatai valóban problematikusak, de ennél is komolyabb probléma az a tény, hogy még mindig nagyon nagy az aránya azoknak a munkavállalóknak, akik már nyugdíjasok, és hogyha megnézzük a nyugdíjat, és megnézzük azt a tényt is, hogy a nők összességében életük során kevesebb évig dolgoznak, akkor egyértelmű, hogy a nyugdíjak között is jelentős különbségek vannak a férfiak és a nők között. A jelentéstevő arról beszél sokszor a jelentésben, hogy otthon milyen az atmoszféra, milyen a légkör, ez rendkívül fontos, és a családra fordított kevés idő már lehetetlené teszi például azt, hogy a nő saját magával is foglalkozzon. Nagyon fontos, hogy ez is változzon. Olyan jogi keretet kell teremtenünk, amely lehetővé teszi azt, hogy a család mellett döntsön a nő. És itt egyértelmű az, hogy itt nem csak törvényekről, jogalkotási folyamatokról van szó. Fontos az, hogy az egyes vállalkozások is ezt a, beépítsék a kultúrájukba ezt a hozzáállást. A cégeknél, a vállalkozásoknál is tudatában kell lenni annak, hogy szülők dolgoznak náluk, apák és anyák, nagyon fontos tehát az egyensúly, a vállalkozási kultúra kifejlesztése is, és ez nem feltétlenül jogalkotási folyamat nem csak arról van szó, hogy új szabályokat rögzítsünk, és mindjárt lezárom a felszólalásomat. Vannak olyan szabályok, jogszabályok, amelyek nagyon fontosak, például az otthoni munkavégzés szempontjából, az otthoni ápolás szempontjából vannak törvények, és ezek nem intézményes megoldások. Sok európai tagállamnak van egy olyan hagyománya, olyan kultúrája, ami az otthoni munkavégzést ö, ö, respektálja, az otthoni ápolást ö, többletértéknek tekinti. Fontosak tehát a jogszabályok, de az otthoni munkavégzést is tartsuk fontosnak, hiszen ezek olyan emberek, akik a családjukat támogatják, és ez nagyon fontos a társadalomban. És az Európai Bizottságnak is van itt komoly feladata. Hogyha ezt az e- Európai Unió szinten akarjuk szabályozni, ez lehetetlen vállalkozás, hiszen egy univerzális átfogó megoldás nem feltétlenül fog működni, és nem lesz igazságos. Az egységesítés, a teljes egységesítés elméletileg bizonyos feltételek megteremtéséhez szükséges, itt nem csak a teljes munkaidős szerződésekre gondolok, hanem fontos, hogy olyan jogszabályokat is rögzítsünk, akik otthon, amely az otthoni munkavégzésre vonatkozó jogszabályok, akik, azokra vonatkozó jogszabályok, akik otthon valakit gondoznak. Ez egy olyan megoldási elképzelés, amiről a jelentés is szól, de az Európai Bizottságnak lesz ez komoly feladat és az európai szemeszter is természetesen nagyon fontos lehetőség a monitoring szempontjából, és a mindenkori tagállami értékelés szempontjából is, hiszen itt egy nagyon fontos problémáról van szó, a szubszidiaritásról, és egyet tudok érteni az előttem szórókkal, a gyermekek ápolásával, nevelésével eltöltött idő, a szülői tevékenység ideje nagyon fontos, és ezért itt mozgósítanunk kell erőinket, hogy a szubszidiaritás ne kérdőjeleződjön meg. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a felszólalást. Most pedig megadnám a szót a bizottságnak, Andreasnak. Voltak kérdések, felszólalások, és Szervusz úr pedig a MOP foglalkoztatási bizottság főgazgatósága részéről szintén megadom neki is a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, néhány szót szeretnék elmondani. Először is köszönöm szépen ezeket a felszólalásokat. Nagyon sok közös pontot látunk látok a jelentés és a mi álláspontunk között, azt is láthattuk, hogy a bizottság álláspontjai nem állnak távol az önök álláspontjaitól. Három-négy pontot szeretnék kiemelni. Az egyik, a bizottság szempontjából ez egy mindenki számára pozitív helyzet, egy win-win helyzet, egy minőségi dimenzió szempontjából is pozitív helyzet, a férfiak és a nők egyenjogúsága, de gazdasági szempontból is fontos, hiszen a tagállamok prosperálásához járulunk hozzá akkor, amikor a nőket bevonjuk a munka világába. Önök is tudják, hogy az európai nők képzettsége soha nem látott magasságokba szárnyal, viszont nem jutnak hozzá olyan mértékben a munkaerőpiaci lehetőségekhez. De hogyha megnézzük a statisztikákat a tagállamokban, akkor azoknál, azokban a tagállamokban, ahol alacsony a foglalkoztatási arány, ezekben a tagállamokban azt is látjuk, hogy a nők nem szerepelnek olyan nagy mértékben a munkaerőpiacon, és a bérek közötti különbségek is ezekben az országokban erősebbek a férfiak és a nők között. Persze a, ez mindenki számára win-win helyzet lenne, hogyha ezt javítanánk. És a szemeszteren is élénken kell tartani ezt a témát, ez meg is van. Minden évben összeállítjuk az országok szerinti jelentést, és kihangsúlyozzuk a nemek közötti egyenlőség kérdését. Egy példát szeretnék mondani. A máltai eszmecserék eredményeképpen rögzít említettük, Máltán az ingyenes gyermekellátási szolgáltatások lehetőségét. A második pont. Az a tény, hogy mint ahogy el is hangzott, ez ugye arról beszélünk, hogy a munka és a család egyensúlyát kell megteremteni, de egy szélesebb kontextusba helyezve. Valóban a szülőkre koncentrálunk, de egyértelmű az, és ez el is hangzott, hogy itt nem csak a szülőkről van szó, olyan intézkedéseket mérlegelünk, amely a munka megszervezéséhez kapcsolódó intézkedések, rész, munkaidő, rugalmas munkaidő, ilyenfajta rugalmasság nagyon sok szempontból fontos, például a képzettségi szint növeléséhez, a tanulás elősegítéséhez is fontos ez, és ugyanebbe tartozik az is, hogy valóban nagyon fontos az apák helyzete is, a nők helyzete a munkerőpiacon egyeteműen javulni fog akkor, hogyha az apák is jobban belevonodnak a családi feladatok elvégzésébe, hiszen ilyen formában a család jobban működik, a bizottság ennek tudatában van. Aztán az ütemterv, a naptár kérdése. Azt hiszem, hogy ez a work-life balance javaslat már az idei évben is benne van a csomagunkban, vagyis a bizottság elkötelezte magát, hogy az idén már eredményeket mutassunk fel, vagy legkésőbb jövő év elején. Ami a konkrét kérdést illeti ezzel kapcsolatban, be fogjuk tartani ezt a szigorú ütemtervet, amit magunknak rögzítettünk. Természetesen a szerződés passzusait figyelembe véve a második kört elkezdjük, a második konzultációs kört. A szociális partnereknek hat hetük lesz a döntésre, és hogyha a munkaadók és az üzleti szektor úgy dönt, hogy nem akar részt venni ebben a folyamatban, akkor a bizottság felvállalja a saját felelősségét, hiszen a bizottság már megígérte, hogy lesz jogalkotási és nem jogalkotási jellegű csomag is, és ez már a 2016-os munkaprogramban egyértelműen szerepel. Köszönöm szépen a támogatást és a felszólalásokat is. Mikrofonnal kérnénk az el. Most Tina Asztalak következik, az igazságügyi főigazgatóság főigazgatója. Köszönöm szépen. Nem tudok ehhez nagyon sok mindent hozzátenni, de azért néhány dolgot mégis elmondanék. Először is, ami a szabadságolásokat illeti. Mint elhangzott, valóban fontos, hogy ezt holisztikusan szemléljük, és teljes mértékben egyetértek azzal, hogy az apasági szabadság a férfiak joga, de ez a felelősség megosztás szempontjából alapvető fontosságú, meg kell nézni, tehát egy csomag részeként ezeket a különböző szabadsági formákat, és nem szabad csak egyfélére koncentrálnunk. Ami az európai szemesztelt illeti, erre már megszület, már meghallgattuk a választ, ugyanezt mondtam volna én is. Ez persze nagyon fontos az, hogy a helyes információkat, a helyes mutatókat találjuk meg a témában fontos az, hogy lássuk, hogy az igazságügyi, eh, dolgoz, eh, igazságügyi szakértőkkel is együtt működjünk. Fontos az tehát, hogy a helyes eh, konklúziókra jussunk a mutatók kapcsán. És nem csak a jogalkotási javaslatokat, hanem a nem jogalkotási javaslatokat is fontosnak kell tartanunk. Néhány, valaki megemlítette korábban az, hogy itt egy hozzáállási kérdésről is szó van. Azt hiszem, hogy itt a családokon belül és a társadalmon belül is fontos a megfelelő hozzáállás, de ehhez a struktúrát is meg kell változtatni, de gyakran ez egy oda-visszatartó folyamat, egymás generáló folyamat, meg kell nézni tehát az ösztönzőket minden irányból. Köszönöm. Köszönöm szépen. Blinkivis úta asszony, az előadó következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném megköszönni minden felszólalónak a javaslatokat és a megjegyzéseket, és köszönöm a bizottság képviselőjének is a tájékoztatást, köszönöm az árnyék előadók és a többi kollega munkáját. Ez a dokumentum csak egy vázlat, egy előkészület, nagyon fontos a módosító indítványok elolvasása, fontos az önök javaslata, azt kell biztosítanunk tehát, hogy egy erős álláspont szülessen a végén, és azt kell biztosítanunk, hogy nagyon jól körbejárt álláspontot alakítsunk ki, és egy olyan álláspontot, amelyet a gyakorlatban is könnyen lehet alkalmazni. Néhány következtetésem lenne a mai vita fényében. Azt hiszem, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy meg kell találni a megoldásokat, meg kell találnunk azokat a módozatokat, hogy elérjük ezt az egyensúlyt a munka és a család világa között, és ez mindenki számára fontos. A családok számára is, illetve a család nélkül élő gyermektelen emberek számára is fontos kérdés ez. Azt mondjuk egyértelműen, hogy problémásnak látjuk ezt az egyensúlyt, nagyon nehéz megtalálni ezt az egyensúlyt jelen pillanatban Európában, és meg kell találni erre a megoldást amit Szervusz úr mondott a konzultációs folyamatról, ebből én azt szűrtem le, hogy a szociális partnerek is egyértelműen látják ezt a problémát, mind a munkaadók és a munkavállalók látják ezt, de nem értenek egyet a megoldásban a felek. Ez érthető, ez logikus, több egyeztetésre van szükség, és meg kell beszélni a megfelelő megoldásokat, és meg kell találnunk a kompromisszumot. A többi kollega elmondta ugyanezt tulajdonképpen. Ők is azt látják, hogy van probléma, és meg kell találni a megoldást. És természetesen nagyon különböző a 28 tagállam, nagyon különböző helyzeteket látunk a különböző tagállamokban, de az Európai Parlamentben együtt kell működnünk a tanácssal és a bizottsággal, hogy megtaláljuk a közös megoldásokat. És mind jogalkotási, mind nem jogalkotási jellegű megoldásokat is javasolnunk kell. Szeretném kihangsúlyozni, amit Asztala asszony is említett a közkonzultációkról. Ön azt mondta, hogy 77%-a a részvevők 77%-a egyetértett abban, hogy új megoldásokat kell keresni ennek az egyensúlynak a megteremtésére. Ez azt jelenti, hogy az európai intézményeknek kell ezt a feladatot megvalósítani. Persze ez nem egy egyszerű feladat, de az Európai Parlamentnek meg kell találni a megoldást erre. Meg kell változtatnunk ezt a helyzetet. Meg is remélem, hogy a bizottság benyújtja a javaslatait év végéig, vagy jövő év elején, hogy ilyen formában végre legyen egy dokumentumunk, amelyről tovább beszélhetünk, amelyet módosíthatunk, vagy elfogadhatunk. És végül szeretném még elmondani azt is, hogy jó lenne megtalálni erre a kézefogható megoldást, és nagy örömmel állok továbbiak elébe. Köszönöm szépen. Most pedig Zanoka asszony következik. A munkavállalók részéről. Köszönöm szépen, köszönöm a főigazgatóknak. Kedves kollégák, a legtöbb kommentár nagyon pozitív volt, és a további javaslatokat is örömmel várjuk. és az elnék előadókkal, az előadókkal közösen örömmel fogjuk megvizsgálni a javaslatokat természetesen. Azok, akik bíráltak, kritizáltak, leginkább a szubszidiaritás jegyében tették ezt. De itt nem csak jogalkotási, hanem nem jogalkotási jellegű javaslatokról is szó van. Vagyis ezeket kell kombinálni. Természetesen a szubszidiaritás az fontos. Ezekkel az intézkedésekkel fontos, hogy a különböző tagállamok helyzeteit közelítsük egymáshoz. Az előadók új tagállamokból származnak, különösen balti országokból, és Lettországból, az én országomból például elmondhatom azt, hogy a, hogy megfelelünk a szülői szabadság irányelv rendelkezéseinek, ez nem azt jelenti, hogy nincsenek már problémáink, de azért egyértelmű, hogy nagyon is érdekel minket ez a problematika. A férfiak szülői szabadsága is nagyon fontos a számunkra, és nagy örömmel fogunk jogalkotási javaslatokat is fogadni a bizottságtól. Köszönöm tehát mindannyiuknak és remélhetőleg konstruktívan tudunk együttműködni a jövőben. Köszönöm. Thank you. Uh... Köszönöm. Az első falmi és Ample egyeztetés ugyanazon a napon volt, mint amikor a támadások voltak itt Brüsszelben. És emiatt ugye meg kellett, hogy szakítsuk az ülésünket. Nagyon örülök, hogy most meg tudtuk tartani ezt a vitát, hogy volt rá sok időnk, és biztos vagyok benne, hogy fogunk megoldást találni. Olyan megoldást, ami többségi támogatást kap majd a plenárison. Módosítok benyújtásnak a határideje május 30-a módosítók megtárgyalás a következő amplő ülése lesz, június 16-án. Szavazás a FAM szakbizottságban, július 12-e, és a szeptemberi plenárison fogunk szavazni erről a jelentésről, vagyis a nyári szünetet követően. elértük azt a célt, amit szerettünk volna, meglátjuk, hogy mi lesz az eredménye. Köszönet mindenkinek a hozzájárulásért, és szeretnék köszönetet mondani azért, hogy ezt a mai megbeszélést meg tudtuk szervezni.